kollégák, el fogjuk kezdeni a munkát, mert rögtön ezután meghallgatást tartunk, ezért tartanunk kell a menetrendet. Úgyhogy el is kezdjük azonnal a munkát. Kedves kollégák, közös vita következik a Fejlesztési Bizottsággal és az Emberi Jogi Albizottsággal a rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodás elfogadására irányuló kormányközi konferenciáról, amelyre Marrakesben került sor 2018. decemberében. Egy beszámolót fogunk meghallgatni a marrakesi konferenciáról. Üdvözlöm Linda McEvent a Fejlesztési Szakbizottságtól. Köszönöm neki, hogy itt van, most érkezett és be fog nekünk számolni a küldöttségi útról. A megállapodást elfogadták a kormányközi konferencián, tudom, hogy a szakbizottságunk is sokat foglalkozott ezzel, és beszélünk majd arról is, hogy a parlament eh, hogyan folytatja majd a 2016-os New Yorki nyilatkozat óta tartó munkáját ebben a témában. Üdvözlöm az LKS beli kollégákat is, a DG Home-ból, az UNHCR-től és a Nemzetközi Migrációs Szervezettől is érkeztek kollégák, üdvözlöm őket. Nagyon örülök, hogy itt vannak ma. Ennyit szerettem volna magam részéről elmondani, kedves kollégák, és most meg is adom a szót Lindának. Parancsolj, Linda! Köszönöm, Claude! Elnézést kérek, hogy egy kicsit késve érkeztem, most érkeztem vissza Szenegából, ahol választásokat figyeztem meg. A télből a nyárba érkeztem itt, itt, itt Brüsszelben. Itt ugyanolyan meleg van, mint Afrikában egyébként. Jó visszatérni ide és látni, hogy vége a télnek és süt a nap. Ezzel rátérnék a marrakesi misszióról szóló beszámolómra. Én vezettem a marakesi küldöttséget, küldöttségünket. Marrakesben a szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodás elfogadására irányuló kormányközi konferencián vettünk részt egyébként. Mindenki elvileg megkapta a beszámolónkat írásban. Röviden annyit mondanék el, hogy a parlament részt vett a magasrangú nyitó ülésen, amelyen Avramopoulos biztos is részt vett, és lehetőséget kaptunk arra, hogy az Európai Unió részéről felszólaljunk a második magasrangú ülésen, és hozzászólhattunk az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának évfordulójához kapcsolódó ülésen is. Több ülést, illetve találkozót tartottunk a konferencia margóján az UNHCR, az UNICEF, a UN Women és más kulcsfontosságú érdekelt felekkel is találkoztunk, például a mexikói és a marokkói nagykövettel. Az egyik oka annak, hogy a parlament el akart menni Marakásba, és jelen szeretett volna lenni egy magasrangú delegációval az, hogy szerettük volna a megállapodás támogatni. Tudjuk, hogy a média rengeteget foglalkozott a megállapodás, és sajnálatos módon a közösségi hálókon is többek között rengeteg álhír terjedt el a megállapodásról. Azt terjesztették, hogy valamiféle titkos konferenciáról van szó, ahol megengedik, lehetővé teszik az illegális migrációt, és így tovább rengeteg álhír keringet, és éppen ezért több EU-s tagállam is az ensz belül leszavazta a megállapodást, és többen tartózkodtak. A formális szavazáson az ENSZ közgyűlésén a következő héten 152 ország szavazott a megállapodásra, 5 ország szavazott ellene, Csehország, Magyarország, Izrael, Lengyelország és az USA szavaztak ellene, és még 12 ország tartózkodott az EU részéről, többek között Ausztria, Bulgária, Olaszország, Lettország és Románia, és akkor volt ugye Ausztria soros elnök. Szlovákia pedig egyáltalán nem szavazott. Azt hiszem, hogy azt a tanulságot vonhatjuk le az egészből, hogy az ENSZ-ben zajló folyamatokra nem, há, nem irányult akkor a figyelem a közvélemény részéről a múltban. Lehet, hogy hatékonyabban kellett volna kommunikálnunk arról, hogy miről szól a megállapodás és miről nem szól. Az EKS-től és az Európai Bizottságtól nagyon jó tájékoztató anyagokat kaptunk, Ezekkel az anyagokkal próbáltak az álhírek ellen hatni. De végül abból a politikai atmoszférából eredően, amelyet megtapasztalunk manapság, sajnálatos módon ez az eredmény született. És természetesen tudjuk, hogy számos ENSZ folyamatot megkérdőjeleznek, ezért is nagyon fontos, hogy a parlament megmutassa, hogy mennyire támogatja a multilateralizmust. Ami a jövőt illeti, talán nagyon fontos most három hónappal később leszögezni, hogy a migrációs megállapodás elindított egy folyamatot, és a parlamentnek most teljes körűen részt kell vennie a benne foglalt folyamatokban. Ide tartozik a megállapodás végrehajtásának monitorozása. Biztosítanunk kell, hogy a jövőbeni jogalkotás és nem jogalkotói munka szempontjából referencia pont marad. Ide tartozik a nemzetközi migrációval kapcsolatos nemzetközi aspektusok vizsgálata, és a parlament részvétele a Genfi migrációs fórumon az idei év decemberében, úgyhogy ez már ez a feladat már az új parlamentre hárul majd. Remélhetőleg a szakbizottságunk szempontjából a menetrendet sikerül majd ennek megfelelően összeállítani. Számomra fontos volt, hogy az Európai Parlament jelen lehetett ezen a konferencián, Sokan nagyon örültek, sok partnerünk nagyon örült, hogy az Európai Unió képviseltette magát, és az Európai Parlament is jelen volt, és támogatást, támogatásáról biztosította az egész ENSZ folyamatot. Köszönöm. Köszönjük szépen! Hasonlóképpen gondolkodunk mi is az elmondottakról, köszönjük szépen az elemzést, és köszönjük, hogy a kollégák ott voltak. Köszönöm szépen az elvégzett munkát. Most azonnal a vendégeknek adok szót a különböző ügynökségektől. Először is az EKS megbízottja kap szót. Lotti, tessék. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni Linda meg Evannak, uh, a marakesi uh, csapatnak a jelentést és köszönöm szépen azt is, hogy állandóan támogatják a Global Compactot, a migrációs megállapodást. Azt gondolom, hogy ez a fajta támogatás tényleg nagyon fontos volt számunkra. Avramopoulos biztos is, és jó magam is szeretnénk a köszönetünket kinyilvánítani amiért a parlament állandóan támogatásáról biztosított bennünket, nem csak az utolsó pillanatban, és akkor, amikor konkrét témákról volt szó, hanem az egész folyamat során a parlament bizonyította, hogy nemzeti, helyi és nemzetközi szinten is a migráció kezelését fontos kérdésnek tartja. Úgyhogy még egyszer köszönöm Linda Mekevánnak és annak a kilenc parlamenti képviselőnek, aki eljött Marakesbe végül is sikerült Marrakesben és New Yorkban egy picit később ezt a megállapodást véglegesíteni, úgyhogy jelenleg ez ENSZ szinten már létezik. Tudják, hogy ez nem kötelező érvényű, de mégiscsak egy inspirációs bázis lehet, amiből az összes partner meríthet ötleteket. Nagyon fontos az, hogy legyen egy kommunikációs stratégiánk, ez a következő fázis szempontjából is igaz, a follow-up szempontjából. Most a második fázisban mi is történik? Hát mind Genfben, mind New Yorkban folynak a tárgyalások. Szeretnénk a nemzetközi migrációval kapcsolatos ENSZ kereteket igen rugalmasan kezelni. Minden tagállam nemzeti, regionális és globális szinten is bekapcsolódhat ebbe a folyamatba. Fontos a partnerség kezelése, és ez egy átmeneti időszak a migráció kezelésének kérdéskörében. Ezen belül fontos az, hogy a jövőbe is betekintést kapjunk, nagyon sok minden történik már most is Európai Uniós szinten, és évek óta a politikánk részét képezi mindez, és ezt gyakorlatilag a Global Compact nyomonkövetéseként is kell egyben tekinteni. Azt látjuk, Genfben kialakult egy migrációs hálózat, ez is egyébként a Global Compactnak köszönhető. Ez a hálózat nagyon gyakorlatias megközelítést támogat, az a célja, hogy segítséget nyújtson, tanácsot adjon különböző országoknak, amennyiben azok ezt kérik, tehát szakértők részéről, itt ugye vannak olyan államok, akik további segítséget kérnek a Global Compact folytatásaként. Mindez Genfben történik. Össze kell gyűjteni a vonatkozó információkat, a szakértőket, hogy melyik országoknak van szüksége segítségre. Ugyanakkor elkezdtünk egy gyűjtési mechanizmust is, amely önkéntes alapon működik, vannak olyan országok, amelyek szívesen segítenek partner országoknak technikai segítségnyújtásban vagy kapacitásépítésben, ahogyan arra egyébként már a Global Compactban is utaltunk. A hálózaton belül a Genfben, az ILO is részt vesz, és lesz egy globális tudásközpont, amelynek az a lényege, hogy minél több adatot gyűjtsünk össze, mert itt egy tudás alapú információra van szükség a döntéshozatalhoz, úgyhogy ez egy nagyon fontos része ennek az egész folyamatnak. Mindez éppen most van folyamatban, és még azért eléggé kezdeti fázisban van, és ezt az IOM koordinációja alatt végezzük. New Yorkban egyébként az ENSZ közgyűlése is nyomon követi ezt a helyzetet. Ha jól tudom, a jövő héten itt az AFED-ban lesz egy találkozó is velük. Nos, New Yorkban gyakorlati munka is megvalósul a follow-up módszereivel kapcsolatban, hiszen egy nemzetközi megállapodás lényege pont az, hogy ez egy folyamatban lévő munka így és így is kell erre tekintenünk. A Nemzetközi Migrációs Fórum is támogatja ezt, és nagyon fontos az, hogy a bevált gyakorlatokat kicseréljük, ez a parlament számára is nagyon fontos, és ez egy több szereplős megközelítést feltételez. Júniusban vagy júliusban kerül majd sor ezekre a találkozókra. Mindenesetre ez a follow-up fórum, amely négy évente fog találkozni, az körül, tehát az ezen találkozók között regionális szinten civil szervezetekkel, vagy más fórumokkal, például fejlesztési fórummal, vagy különböző parlamentekkel együttműködik, annak érdekében, hogy minél több információt összegyűjtsön, és hogy ezt négy évente a csúcs találkozón ennek az alapján hozzanak majd döntöke, döntéseket. Tehát teljesen világos, hogy ezt államok vezetik ezt a folyamatot, eléggé rugalmas és inkluzív mindenféle szempontból, hogy az államok a saját szintjükön tudjanak ebben részt venni. Ez egy globális kérdéskör. Tudjuk azt, hogy kollektív válaszra van szükség hosszú távon mindenképpen. És azt hiszem, hogy ezzel el is mondtam a lényeget. Köszönöm szépen! Köszönöm. És most következik az IOM, Nemzetközi Migrációs Szervezet, és nézzük meg azt, hogy ők hogyan látják a helyzetet. Hendriksen úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptam a szót. Ez a globális egyezmény olyan keretet ad, amely segít a az aláíró államoknak ahhoz, hogy a migrációt kezeljék, illetve a kihívásokat jobban meg tudják oldani. Nagyon fontos, hogy vezető szerepet kapjunk a végrehajtásban, és minden egyes tagállam megállapítja a prioritását, rögzíti a célkitűzéseit, illetve azt is meghatározza, hogy a saját tagállami kontextusában, a saját kontextusában mi a legfontosabb elem Ebben az egyezményben a fellépések minden egyes székitűzés alatt felsorolásra kerülnek, konkrét ajánlásokkal, hogy a végrehajtás során milyen lépéseket kell foganatosítani. Nagyon komplex a migrációs kérdés, és ezért a globális kompakt egy kapacitás építő mechanizmust is rögzít, bilaterális, regionális és multilaterális együttműködést tartalmazó elemekkel, és ahogy a külkapcsolati kollega is említett, te három elemből áll ez az enszen belül. A kapcsolattartó tengely az egyik, a e, kapacitásépítés és a tudás platform kezdeményezés, illetve ezen kívül még egy startup alapból is áll, hiszen nagyon fontos, hogy a különböző projekteket a tagállamokban lehessen finanszírozni. Március végéig ez már egy haladóbb szakaszba kell, hogy kerüljön idén. Az elvárások szerint a tagállamok egy felülvizsgálatot végeznek a saját szakpolitikáik tekintetében, hogy összeállítsák a nemzeti terveiket, illetve az egyezmény rögzíti azt is, hogy a követésben és a felülvizsgálatban a tagállamok vezető szerepet kapnak. A Nemzetközi Migrációs Fórum is részt vesz ebben a munkában és a külkapcsolati kollega is említette az, hogy az a legfontosabb kormányok közötti platformá fogja kinőni magát ez az egyezmény a végrehajtása, cégkétűzések végrehajtása tekintetében 2022-ben ö, kezdődik a négy évente megtartandó találkozó ezzel kapcsolatban, és ö, a review folyamat még júliusig elkezdődik. 2020-ban már elkezdődik a régiók fölötti, a regionális és a régiók alatti szintnek a végrehajtása is. Az ENSZ rendszer elkötelezi magát, hogy a végrehajtás, a felülvizsgálat és a követésben részt vesz, és ehhez az ENSZ a titkárság határozata útján létrehozott egy migrációs hálózatot. Ennek a hálózatnak a célkitűzése abban áll többek között, hogy garantálják a hatékonyan koordinált rendszereket a tagállami szinteken, illetve a koherens fellépés biztosítsák tagállami, regionális és globális szinten ahol hozzáadott értéket jelent a fellépés, illetve nagyon fontos az összekapcsolódás minden szinten, ahol erre lehetőség van, és hozzáadott értéket jelent. Lesz egy végrehajtó bizottság stratégiai iránymutatással. A Nemzetközi Migrációs Szervezet lesz a koordinátora ennek a folyamatnak, Genfi központtal, ez most áll össze. Az IOM a kormányokat és a társadalmakat összefogja koherens megközelítéssel, de a munkánk nem csak ezekre a célkitűzésekre korlátozódik az egyezményben, hanem nagyon fontos az egyes tagállami speciális kérések figyelembevétele is. Minden kormányjal kapcsolatot tartunk, anna, attól függetlenül, hogy elfogadták-e ezt az egyezményt vagy sem. A parlamenteknek alapvető szerepe van a tekintetben, hogy a szakpolitika végrehajtás jogszabályok mentén történik, és bizonyíték alapú. Nagyon fontos a közvélemény aggodalmaira és nyitott fülekkel viseltetni, nagyon fontos a statisztikai adatok figyelmevétele, de az irracionális vagy a racionális félelmek figyelmevétele is. Nagyon fontos a menekültekkel kapcsolatos egyen, egyezmény és a UNICR fog erről nem sokára beszélni. A két egyezmény párhuzamos folyamatot jelent és természetesen egymást ki is egészítik, támogatják. Nagyon fontos a tagállami rendszerek megerősítése a tekintetben, hogy az érintett egyének jogait ö, megerősítsük, ö, és az, hogy ez a hálózaton keresztül történik, vagy a, a menekültügyi kapacitás építésen keresztül, az mindig döntéstárgya. Köszönöm szépen. Most pedig a UNHCR-t fogjuk meghallgatni. Sophie Megánes, köszöntöm. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm hogy lehetőséget kaptam a UNHCR nevében, hogy eljöhettem. Szeretném a globális egyezménye kapcsolatban elmondani az álláspontokat és a fejleményeket. Ez egy nagyon hasznos lehetőség a számunkra. Február 7-én meg is ragadtuk ezt a lehetőséget. Brüsszelben Ekrion Pikám vezetésével történt egy konferencia, a külkapcsolati szolgálat, a bel belügyi főigazgatóság és a TEPCO főigazgatóság, illetve a parlament részvételével és a nem kormányzati szervezeteket is bevontuk a munkába egy tájékoztatót tartottunk a fejleményekre, vagyis ez már egy fontos követő folyamat volt. Valószínűleg mindannyian tudják, hogy két egyezményről van szó. Az egyik a globális menekültekkel kapcsolatos egyezmény. 2018. decemberben írták alá a tagállamok. Ez egy nem kötelező jellegű művelet, tagállamok közötti együttműködés. A lényege két éves konzultációs folyamat eredménye. Ez az UNHCR a nemzetközi szervezetek, a nem kormányzati szervezetek és egyéb szervezetek szereplők bevonásával. A célunk az, hogy egy szolid rendszert kínáljunk azon személyek számára, akik menekült személynek számítanak, infrastruktúra és hálózati munka megteremtésével, szakpolitikai intézkedések útján lehetővé tesszük a menekülteknek, hogy más országokban is iskolához jussanak a gyermekeik, és egyéb lehetőségekhez jussanak. A harmadik országokra szabott megoldásokban kell gondolkodni. Fontos a humanitárius vízumok, a különböző támogatások foganatosítása, illetve a biztonságos és a, az emberi méltóságok jogokkal összekötött élethez való joguk garanciát is biztosítani kell. Nagyon fontos, hogy négy évente találkozik a globális menekültügyi fórum, ahol az államok vezetői, különböző felelős miniszterek elkötelezik magukat további lépések megtételeihez, és a legjobb gyakorlatokat cseréljék. A következő fórumunk december 17-18-án lesz Genben, és már az előkészületek megkezdődtek a globális menekültügyi fórumot a menekültügyi főképviselő, az ENSZ főtitkár részvételével fogják megtartani, és abban a néhány percben, ami rendelkezésemre áll, Szeretném elmondani, hogy ezen a fórumon mi fog történni, mik lesznek a témák. A globális menekültügyi fórumnak három e-, eleme lesz. Az egyik egy miniszteri szintű találkozó, államok képviselőinek és egyéb érintett feleknek a globális kihívásokat beazonosítandó, és már többen is elmondták korábban, hogy az elköteleződési folyamat nem csak az, a tagállami parlamentek feladata, hanem az NGO-ké, a nem kormányzati szervezeteké és az egyéb érintett feleké is. A második feladat a feladatok és a felelősségek megosztása, a legjobb gyakorlatok cseréje. A harmadik pedig ez a fórum leltárkészítésre is lehetőséget nyújt, az egy évvel, később, egy évvel később tartjuk meg ezt a meetinget ahhoz képest, ahol az első felkutatás megtörtént. Fontos a társfinanszírozási rendszer, amelyet felállítunk, és ilyen formában az első fórumon már kialakulhat egy versenyhelyzet is, illetve a továbbiakban az előkészítés során további információkkal is élünk. A Genfi kollégák tájékoztatás alapján ma már elindul a tájékoztatói kampány, illetve az ütemterv is összeállóban vár már van. Áprilisban kiadunk egy dokumentumot erről a folyamatról. A globális menekültügyi Fórum kapcsán, mint említettem, három előkészítő ülés lesz az ENSZ tagállamokkal és egyéb érintett felekkel. Az egyik március 30-án, a második június 28-án, a harmadik pedig november 30-án, és ezzel kapcsolatban is mindig egy elő, az előkészítő szakaszban tájékoztatjuk önöket. Március 29-én az elköteleződési gyakorlatról lesz szó, illetve a mutatók összeállításáról, hogy hogyan lehet felmutatni, egyáltalán mérni az eredményeket, az előrelépést. Az UNHCR minden előkészítés kapcsolatos lépésről tájékoztatja önöket, illetve 2019-ben lesz egy állandó bizottsági meetingünk is, Általánosságban az ezekkel a meetingekkel kapcsolatos információkat a Genfi képviselőkkel is megosztjuk, és végül még további témáink is vannak. A globális menekültügyi fórumon három éves áthelyezési stratégiai tervet fogunk összeállítani. Az, mi mindig támogattuk ezt a tervet. A 2019-es 2021-es időszakra egy tervet fogunk összeállítani, illetve egy globális felsőoktatási hálózatot is létrehozunk, illetve egy kapacitásépítő alcsoportunk is lesz. Természetesen az Európai Parlamenttel szorosan együttműködünk minden területen, és köszönöm, hogy az Európai Parlament támogatja az egyezményt. Köszönöm szépen. Köszönöm mindannyiuknak a támogató munkát. Néhány kollega ő már ellátogatott a helyszínre, mások én érdeklődnek, és most meg is adnám a szót annak, aki felszólalni szeretne. 3.30-kor lesz egy meghallgatás az EPO témájában. Mindenki három percet kap, tehát most a felszólalásokra. Sargentini képviselő, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Linda McEvennek, a delegáció vezetőjének. Én is úgy gondolom, hogy fontos, hogy ott voltunk mert így meg tudtuk mutatni, hogy azután, hogy Európában és Európán kívül milyen rossz sajtója volt ennek a megállapodásnak, nagyon fontos volt tehát, hogy ott voltunk. Nagyra értékelem, hogy az ENSZ tisztségviselői időt szakítottak ránk, mert ők is értették, hogy ez fontos. Grápini asszony, kérem üljön le. Köszönöm szépen. Az ENSZ nagyra értékelt azt, hogy ott voltunk, ez nyilvánvaló volt, mert az összes tisztségviselővel sikerült találkoznunk. A, az igazi probléma azonban még várat magára, hogy fog egy megosztott Európa azon dolgozni, hogy előbbre jusson ez a marakesi megállapodás. Hogyan viszonyulunk az afrikai országokhoz, akik azt mondják, hogy nem igazán tudjuk elhinni, hogy az Európai Unió egy megbízható partner, hiszen az Európai Unió még csak nem is tudja kollektíven támogatni a megállapodásban foglalt alapelveket, miközben a megállapodás maga tartalmaz olyan kitételeket is, mi szerint elő kell segíteni az emberek hazatérését. A jogok és kötelezettségek egy nagyon érdekes csomagjáról van szó. Úgyhogy azt hiszem, hogy a tényleges probléma az, hogy hogyan tudjuk működőbb képesé tenni a migrációs megállapodást, miközben az európai fél nem tanúsít olyan mértékű támogatást, amelyre szükség lenne. Hogyha milyen márral akarunk például tárgyalni arról, hogy a rohingyákkal hogyan kellene bánni, akkor tulajdonképpen ez a migrációs megállapodás egy nagyon hasznos eszköz. De Európa azt hiszem itt kicsit nevetségesnek tűnik, mert az osztrákok tartózkodtak, és eh, az USA és Izrael kivételével az összes többi ország, amely tartózkodott vagy nem szavazott, EU-s ország volt. Köszönjük szépen, Enrique Guerrero Salom. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az információkat és a munkát is a külügyi szolgálatnak, épp úgy, mint az ENSZ-es szakosított szervezetnek, és általában az ENSZ munkatársainak is szeretném megköszönni a munkát, mert sokat tettek annak érdekében, hogy a globális migrációs megállapodás és a menekültügyi megállapodás, tehát mind a kettő esetében előrelépéseket tapasztalhassunk. Judith Sargentinihez csatlakozva azt szeretném elmondani, hogy végül is a marakesi találkozónk nagyon rossz hangulatú volt az EU-s delegáció szempontjából mindenképpen, mert az Európai Parlament mindig is támogatta ezt a két megállapodást, és támogattuk azt, hogy felemeljük a szavunkat, mert úgy gondoljuk, hogy a migráció globális kihívás, stratégiai kérdés nem is csak ma, hanem a következő évtizedekben is megmarad. Az biztos, hogy nagyon nagy hatással lesz a világ alakulására, nem csak azon országok esetében, amelyek most migráns válsággal találkoznak, mert bizony a migráció minden kontinensen létezik, Sőt, vannak olyan helyek is, ahol sokkal intenzívebb ez a folyamat, mint az Európai Unió határain. Ettől függetlenül azt láthattuk, hogy az Egyesült Államokat követve az, egyes, az Európai Uniós országok is más országok belpolitikai, vagy akár migrációellenes, vagy rasszista megközelítésből táplálkozva, harmadik országok pedig egyszerűen semmilyen álláspontot nem képviseltek, úgyhogy ezzel végül is az Európai Unió nagyon rossz képet adott magáról, nem vagyunk szolidárisak, nagyon sok tagállam esetében ez derült ki. Én azt szerettem volna jelezni, hogy ez a parlament nem fogja tudni már nyomon követni a reális működését a megkötött megállapodásoknak, még akkor sem, hogyha ezek ugye nem kötelező érvényűek, de azért mégiscsak fontos lenne az, hogy a következő parlament felé egy üzenetet, egy hagyatékot adjunk át, mely szerint a tagállamok felé közvetítsük azt, hogy a megállapodásban szereplő kérdéseket fontosnak tartsuk, még akkor is, hogyha ezek most egyelőre nem kötelező érvényűek. Még egyszer megismétlem, a menekültügy, a migráció olyan jelenségek, amelyek nagyon-nagyon nagy valószínűséggel a következő generációk során végigkövetnek bennünket. Köszönöm szépen, Erike. Cecil Kienge következik. Köszönöm szépen, Claude. Én is szeretném megköszönni az összes információt, amit kaptunk a mai napon és azt is szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament ott volt Marrakesben, és mindig is támogattuk ezt az egész folyamatot, sőt, ott is ezt be tudtuk bizonyítani, mert ott voltunk az egész eljárás alatt. Egyrészt szeretném az előttem felszólalók sorát gazdagítani azzal, hogy valóban vannak olyan tagállamok, amelyek válsággal küzdenek, a szolidaritás sem valósul meg, tehát egyfajta politikai értékvesztés ez. A másik oldalon viszont fontos az is, hogy az Európai Bizottságnak is vannak fontos feladatai, és az Európai Unió a multilaterális megközelítésben hit mindig is, ebbe kellene visszataláljon, és az Európai Bizottságnak ez a politikai természetű feladat jut. Most akkor, amikor a tagállamok ebben a kérdésben képtelenek egymással szót érteni. Ez nagyon fontos lenne, mert mi európai parlamentként itt vagyunk, segítünk, úgyhogy Európa azért az intézményeink keresztül mégiscsak ott van ebben a folyamatban. Tehát talán szerintem az Európai Bizottság az, amely ezt a szerepet is magára vállalhatná. A másik oldalon pedig szeretném az Európai Parlament szerepét kiemelni ebben az egész folyamatban, jó lenne az, hogyha állandóan információkat kapnánk, és jelen lehetnénk mindazokban a fázisokban, amelyekről hallhattunk, hiszen mi sokat dolgoztunk a bevándorlással és a kivándorlási kérdésekkel kapcsolatban is, és a menekültügyi megállapodás kapcsán is. Nagyon sok jogalkotási feladatunk van ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban itt a parlamenten belül is, tehát a migrációs megállapodással mindazokat a jogalkotási csomagokat is előtérbe kell helyezzük, amelyek megértetik a világ más országaival azt, hogy mi azért teszünk itt valamit ebben a házban is. Ami pedig a menekültügyi megállapodást illeti, nem lenne rossz az, hogyha Dublin kerülne ismét a középpontba, meg kell értetnünk azt is, hogy mi elkötelezettek vagyunk konkrétan amellett, hogy ezt a folyamatot nyomon követjük. Nagyon fontos lenne ez a follow-up, és jó lenne, hogyha a parlament ebben minden fázisban részt vehetne. Köszönöm. Köszönöm de a jogalkotási folyamat is kapcsolódik ehhez valóban. Kedves kollégák, szeretnének-e még hozzászólni, még mielőtt Lindának megadom a szót ismét? Köszönöm szépen, köszönjük a fegyelmet is, mert hát itt azért az határidők is szorítanak. Linda, köszönöm szépen, kedves kollégák! ahogyan Enrique Guerrero is elmondta, a migráció egy olyan kérdés, amely hosszú távon kihat, tehát itt nem lehet rövid távú a politikákkal megoldani ezt a kérdést. Ami a jelentést illeti, a brit médiában megjelent a hétvégén egy cikk, amely az Afrikai Unió jelentését közölte le, és ebben az Afrikai Unió azt mondja, hogy nem kívánnak együttműködni a migrációs kérdésben az Európai Unióval, főként a regionális kiszállási platformokon. Tehát a brit médiában is cikkeztek erről a kérdésről. Hogyha nem kapták meg, akkor majd ezt átküldöm még mindenkinek, és talán valamikor erre a kérdése is visszatérhetünk. Tudom, hogy egyébként volt itt már egy vita az arab országokkal kapcsolatban is, és hát ugye velük is a migráció kérdéséről esett szó. Köszönöm. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, és hogy vannak-e olyan kollégák, Sophie Hendrickson vagy bárki más, aki szeretne még reflektálni ezekre a gondolatokra? Esetleg ez önöktől függ. Szeretnének, vagy nem? Nem. Akkor azt hiszem, hogy lezárhatjuk ezt a vitát, ezt a napirendi pontot. Szerettem volna megköszönni Lindának a munkáját, és mindazoknak a kollégáknak is a munkáját, akik ebben a nehéz marakesi misszión ott voltak. És hát ugye ezek a kollégák a devé részéről is megjelentek, illetve az ENSZ szakosított szerveitől, a LIBEL szakbizottság tagjaira is gondolok itt, koordinátorok és mindenki más. Szeretnénk megköszönni a három itten jelenlévő szervezetnek, a UNHCR-nak, az IOM-nek és a külügyi szolgálatnak is a részvételét. Nagyon fontos lenne az, hogy ebben az egész folyamatban lássuk, hogy hol van a hozzáadott érték. Linda is utalt erre, és valóban tényleg sokat befektettünk ebbe a témába, nem szabad, hogy a lendületét veszítse ez az egész kérdéskör, úgyhogy ezért is szeretnénk, hogy állandóan tájékoztatnának bennünket. Köszönöm szépen! Linda szeretne a devés kollégáknak mondani valamit, csak annyit szerettem volna mondani, hogy a mi szakbizottságunk 15 óra 45 óra 6Q2-es teremben fogja folytatni a munkát. Valóban ez az utolsó együttes ülésünk, valószínűleg nincsen több, nem tudjuk, de hát még itt van a brexites ügy, még ma is vitáznak, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez hová vezet. Köszönöm szépen! és köszönöm a titkárságnak is a munkáját. Köszönöm Linda, neked és az egész DEVE szakbizottságnak a jelenlétét. Nagyon jó volt önökkel együtt dolgozni ebben a kérdéskörben, épp úgy, mint más témákban. Köszönöm kollégák, köszönöm. És most 3.30-kor folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen!